señor presidente. Az elnök úr. Cerreruda sesión, señorías. Akkor most folytatjuk az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyve már rendelkezésre áll. Hogyha ezzel kapcsolatosan senkinek nincs megjegyzése, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Akkor az első pont a második olvasatbeli